szankciókról, és ez holnaptól meg is fog kezdődni. Következő napi rendi pontunk a 2013. harmadik évi mentesítésről szóló közös vita. Csárnecki úr a jelentések szerzője. Az első, második és a harmadik jelent jelentés szerzője Richard Csárnyecki úr, ezért átadom most képviselő úrnak a szót. Kérem, hogy mutassa be ezeket a jelentéseket. Nagyon szépen köszönöm a szót. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, nagyon fontos vitát fogunk tartani. Nagyon sajnálom, hogy ilyen későn kerül megrendezésre, az emberek általában rablásokról szóló krimiket szoktak nézni, hát pedig most itt lehetnének, mert itt is nagyon sok pénzről van legalábbis szó, és ezeknek a pénzeknek a felhasználásáról, arról, hogy ellenőriznünk kell ezt annak érdekében, hogy az európai intézmények érdekét és az adófizetők felé mutatott arculatát megvédjük az Európai Innovációs Intézettel kapcsolatban, amelynek a székhelye Budapesten van, szeretném aláhúzni, hogy ez az intézet helyszínen végzett utólagos ellenőrzéseket, és a, a fontos tranzakciókkal kapcsolatban fontos iránymutatásokat, illetve eljárásokra vonatkozó változtatásokat tett, igazolásokra vonatkozólag is a részletesebb módszertant dolgozott ki, és a közbeszerzési eljárásait is fejlesztette. Tehát úgy gondolom, el kell mondanom, hogy itt valóban tapasztaltunk előrelépést. Ez az EIT-ről szólt, amely a tranzakciók támogatási tranzakciók szabályszerűségét és jogszerűségét illeti, itt is nőtt a szint javult a helyzet, de az európai számvevőszék most már másodszor adott ki korlátozott véleményt az intézettel kapcsolatban. Azt is alá kell húznunk, hogy a helyszíni költségek körülbelül 87%-át kétségbe lehet vonni, hiszen az ezzel kapcsolatos igazolásokat olyan könyvvizsgálók adták ki, akiket maguk a kedvezményezettek bíztak meg a vizsgálattal. Ez felveti a szabálytalanságok gyanúját szorosabban, jobban meg kell vizsgálni az EIT tevékenységét. Két korlátozott vélemény ugyanis megmutatja, hogy nem működött megfelelőképpen az elmúlt időszakban. Most tehát az a feladatunk, felülvizsgáljuk az intézmény működését, és igazoljuk, illetve vizsgáljuk meg, hogy az, az említett változásokat megtették-e. Az Artemis és az Eniák ügyében annyit tudom mondani, hogy ezekkel kapcsolatban nem lesz mélyebe menő vitára szükség, mert mindent megfelelőképpen ellenőriztünk és rendben találtunk. A tanácssal kapcsolatban, én már nagyon sokszor elmondtam korábbi jelentéseim során is, előadásaim során is, hogy a tanács, mint az egyik európai intézmény, a legfontosabbnak kellene, hogy tartsa az európai polgárok felé történő demokratikus elszámoltathatóságát, mégpedig a költségvetés szempontjából is már pedig az ő ügyüket még nem tudtuk lezárni, mivel a tanács, hát hogyha szarkasztikusan akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy rendszert csinál abból, hogy nem válaszol a mi ö, magyarázatot, indokolást kérő ö, leveleinkre, Úgyhogy a tanácsnak tartandó, ad, nyújtandó mentesítéssel nem tudunk megfelelőképpen foglalkozni. Nem helyes, hogy ilyen játékot játszik velünk a tanács, ezt a ö, játszmát be kell, hogy fejezze. De ez természetesen politikai akarat kérdése is. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt előadó úr! Kedves kollégák, Krisztina eh, azt asszony nevében is beszélek. A eh, bizottság eh, tudomásul veszi a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági javaslatát, miszerint adjuk meg a mentesítést az Artemis és a, a nanoelektronikában tevékenykedő ENIAC közös vállalatoknak, valamint az európai Innovációs és Technológiai Intézetnek, az EIT-nek, valamint a tanácsnak és az Európai Tanácsnak a 2013-as évre. A bizottság örül annak, hogy a parlament plenáris bizottság plenáris ülésén elmondhatjuk, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság azt javasolja, hogy adjuk meg a mentesítést 2013 névre, évre nézve, az Eniáknak és az Artemisnek. Ez a két közös vállalkozás nagyon jól demonstrálja, hogy ez a modell valóban össze tudja vonni a forrásokat, az EU tagállamokat, és az ilyen módú támogatás az elektronikus csipek, illetve szoftver, szoftver platformok kifejlesztéséhez jelentős támogatást tudnak adni. Ez egy egyértelmű verseny. Előny lesz Európában, növelni tudják a kapacitást majd ezek a vállalkozások, amit a partnerség kapcsán eszközölt nagy beruházások is igazolnak. Nagy a leverics tényező, a multiplikátor hatás, hiszen minden egyes e, e, állam részéről adott egy euró támogatás, három euró magántőke e, beruházást generált. Ez a partnerség tehát nagyon hatékonyan működik az iparban. A tagállamok egész Európában együttműködnek, így jön a kritikus tömeg az olyan elektronikus komponensek és rendszerek kifejlesztéséhez, amik rendkívül fontosak Európa digitális jövőjének a továbbfejlesztéséhez. A bizottság évente mintegy 3000 kutatót és mérnököt tud segíteni, és így 80 ezer munkahely jön létre évente Európában. A Horizon 2020 keretprogram, az ENIAC összeolvasztása kapcsán Európa vezető szerepét és kiválóságát tovább tudtak erősíteni. Strukturális megoldásokat lehetett találni. Az ex-post auditok is megkönnyítették az értékelést és az ENIAC és az Artemis tevékenységének eh, a megítélését a 2013-as mentesítés szempontjából. A bizottságnak az a szándéka, hogy eh, a, az Excel rendelettel hozzuk összhangba ezt az ajánlást. A bizottság el fog eh, végezni egy időközi értékelést, és az ENIAC és az Artemis kapcsán 2017. június 30-áig 30 kerül erre sor. Jelentős administratív terhet ró, ró az a bizottságra is minden támogatást megadunk annak érdekében, hogy az európai parlament aggájaira megfelelő választ tudjunk adni. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet jelentős előrelépést tett az áprilisi parlamenti állásfoglalásban rögzített helyzethez képest, amikor is szabálytalanságokra bukkantak. Az EIT megváltoztatta az audit módszerét, és a javította a közbeszerzési kapacitást és eljárást, és ennek hatására a hiba arány most már csak 0,9 százalék. Az EIT emellett méreható intézkedéseket tett a tervezési és a monitoring rendszerének a javítása érdekében. Az EIT élén Covid Abidwai urat választották ki 30 pályázó közül. Az EIT Következő a tanács és az Európai Tanács. Itt a bizottság nagyon sajnálja, hogy nem sikerült megfelelő megoldást eh, találni. A két társ eh, jogalkotó vitájai már hat éve tart. A bizottság úgy gondolja, hogy az intézményeknek eh, úgy kellene együttműködni, hogy ez az eljárás zöggenőmentesebben folytatódhasson. A bizottság biztos abban, hogy a megfelelő eljárást a két intézmény meg fogja találni. Domnul Marinescu, un minut și 30 de secunde. Köszönjük szépen. Most <clears throat> Marinescu úrnak adok szót. Köszönöm. A közös vállalkozások nagyon fontosak a kutatás és fejlesztés szempontjából. Sok pénzt kapnak, amivel jól kell bánniuk. A közös vállalkozások Az előző évek során többször nem kapták meg a mentesítést. Reméljük, hogy, vagy remélem, hogy 2014-re vonatkozóan a számvevőszék nem fog megint minősített véleményt kiadni róluk. A néppárt, illetve a, az Európai Parlament szívesen megadja most a mentesítést, de továbbra is fenntartjuk, hogy sokkal nagyobb pontosságot, átláthatóságot szeretnénk, és amikor az iniákról beszélünk, szeretném, hogyha elvárná a bizottság ezektől a közös vállalkozásoktól az előzetes tervek beadását. Szeretnénk jobban tudni, hogy hogyan működnek ezek a szervezetet, az előzetes köztes jelentéseket megkapni, és amikor a tanács kapcsán őket is mentesíteni kell. Nos, én azt mondanám, hogy a mentesítés meg nem adása sok éven át nem vezetett eredményre. A választókkal szemben azonban felelősségünk van, mert egyébként a maga a mentesítése eljárás és annak a hitele ásódik alá. Vagnur kap szót. Nem halljuk a felszólalót. Talán most már igen. Köszönöm, elnök úr. Az EIT mentesítéséről beszélnék, ennek az árnyék előadója voltam. Meg szeretném köszönni az előadónak az együttműködést először is. Uh, we initially refused to grant discharge. A Technológia Intézet mentesítésének megadásával kapcsolatban sok uh, probléma merült föl, például a 3%-os hibaarány meghaladása, aztán a közbeszerzési eljárások kapcsán felmerült problémák, Aztán megszületett egy előrehaladási jelentés, amely több probléma orvoslásáról beszámol. Én magam sajnos nem látogattam meg még az intézményt, de elfogadom különböző forrásokból, hogy sokat fejlődött. Most 0,9%-ra csökkent állítólag a hibarány, új közbeszerzési eljárásokat követnek, és új típusú személyzeti kvalifikációs rendszert is alkalmaznak. Úgyhogy, ha szavazni fogunk, én, én most már örömmel megszavazom a Technológiai Intézet költségvetését, és már ezt csak azért is így gondolom, mert a 2014-es szemvőzkész jelentés is arra utalt, hogy javulás tapasztalható. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, Csarnecki úr, tisztelt kollégáim! Áprilisban elhalasztottuk a mentesítés megadását az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek 2013-as évre, de mikor június végén megkaptuk, elfogadtuk a jelentést, akkor a, abból egy sor előrehaladást tapasztalhatunk sok területen. A tranzakciók szabályszerűsége, jogszerűsége fejlődött, és az auditálások minősége is. Az módszertanuk megnövelte az igazolások minőségét, az eljárások szintjén megfelelt mindenféle közbeszerzési meg, szabálynak az intézet, és a belső auditálási szolgálat is egy csomó javítást tett a költségvetéssel kapcsolatban, a monitoring folyamatokat fejlesztették, a felvételi kapacitásukat, azon kívül a magas fluktuáció megállítására vonatkozó intézkedéseiket is ki akarom emelni, és pozitív fejleményeket látunk a cselekvési terv megvalósítása terén is. 2015 végén úgy tűnik, hogy a legtöbb tervbe vett változtatás meg fog valósulni, és egy külön jelentést is meg fog jelentetni a számvevőszék amely arról fog szólni, hogy milyen mértékben képes ez az intézmény innovációt és fejlődést biztosítani az Európai Unióban, és akkor a különböző titek struktúráját is meg fogjuk tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy mindezek fényében támogatnunk kell a mentesítést, mivel bebizonyította az intézmény, hogy képes a költségvetését megjavít, megvalósítani. Köszönöm szépen, Soltész úré a szó. Eh, sam se bom osredotočil na vprašanje razrešnic. a tanács mentestésének kérdésére fogok most koncentrálni. Fél éve halasztottuk el a mentesítés megadását a tanács részére, és ma megint csak arról vitázunk, hogy vajon a tanács végre átadja el nekünk a pénzügyi menedzsmentre vonatkozó dokumentumokat. A mentesítés minden európai intézménynek kötelező, a tanács ez alól szintén nem kivétel. A költségvetés megvalósítását ellenőrizni kell, ugyanúgy, ahogy minden más intézményben. De hogy tudjuk ezt megtenni mi az Európai Parlament, hogyha nem tudunk betekintést nyerni a tanács költségvetésébe már évek óta. És hogy lehet az, hogy már évek óta nem látjuk a tanács képviselőit a teremben, amikor erről a kérdésről vitázunk? az állampolgárok elvárják tőlünk, hogy a pénzek felhasználásáról beszámoljunk, és a kulcsfontosságú intézmények, mint például a tanács, el kell, hogy legyenek számoltathatók a a polgárok felé. Most már nem elég, hogy felszólítsuk a tanácsot arra, hogy adják át a dokumentumokat és működjenek együtt velünk, ezért a zöldek módosítót nyújtottak be, amely most első alkalommal pénzbeli vonatkozást is követelnek. Tehát nem tudjuk megadni a 2013-as mentesítést a tanácsnak, és szeretnénk szankcionálni ezt a viselkedést a 2016-os költségvetésben is. Szeretném megköszönni az előadónak azt a bátorságot is, hogy a tanácsa kapcsolatban javasolja a mentesítés megtagadását. Elég ritkán fordul elő ilyesmi, elég eh, kevés eh, bírálat éri a eh, tanácsot, pedig hiába fordulunk hozzá, hogy a kiadásokról, például a Residence palace kapcsolatos ügyekről adjon nekünk részletesebb tájékoztatást, és sokszor nem kapjuk meg. Tehát valóban becsül becsülni kell az előadó bátorságát ezért a javaslatért. De lehet, hogy ez nem is olyan különleges dolog, hiszen 2009-ben, 10-ben, 11-ben, 12-ben sem adtuk meg a mentesítést, és még mindig nem kaptuk meg a válaszokat, folyamatosan halasztjuk a mentesítés megadását, és várunk, várunk. Ugye vagy hiszünk, bízunk ezekben az intézményekben, vagy nem. És tényleg elfogadhatatlan, hogy a parlamentet egyszerűen ignorálja a tanács. Köszönöm szépen, Sitovszki úr következik másfél percben. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, már ennek a ciklusnak a kezdetén világosan leszögeztük, hogy nem tolerálunk elfogadhatatlan hiba arányokat és súlyos hibákat a költségvetésben. Az EIT-nek hát elég negatív történetet vonultatott fel az elmúlt években. Az előzetes, az exante ellenőrzések eh, során sok eh, volt a probléma, eh, gyenge volt a menedzsment, az irányítás, voltak személyi problémák, gondok voltak a közbeszerzéssel, és ezért döntöttünk úgy, ezért döntöttünk az elhalasztás mellett. Viszont mióta új vezetés került a az intézet élére nagyon sok erőfeszítés történt, és most a minősített mentesítés megadása mellett vagyunk, tovább fogjuk figyelni, hogy javul a helyzet. Tehát támogatni tudjuk ezt most a, mentesítés megadását az EIT-nek. Az intézet továbbra is megprób, megtesz mindent, hogy megoldja a még fennálló problémákat, akkor minden rendben lesz. És ez így gyökszöges ellentétben áll a tanács esetével. A tanácsnak nem adjuk meg a mentesítést, és úgy gondolom, hogy most a bizottság tér felén van a labda, ők segíthetnek nekünk megoldani a helyzetet. Bálcitis úr egy percben bendroji įmonė padarė nemažą pažangą įgyvendinant. Elnök úr, nagy előrelépés történt az EIT-nél, a cselekvési terv kapcsán megpróbálják kiküszöbölni azokat a hibákat, amelyekre a számbevőszék rávilágított, útjára indítottak egy különleges ellenőrzési módszert, a, sor került a legjobb gyakorlatok cseréjére, összeférhetetlenségek kapcsolatos politikai javult, létrehoztak egy adatbankot, minden esetleges összeférhetetlenségi problémára. Amit az Eniek és az Artemis

Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A mentesítés a szerződésekben ránk rót feladat. És ebből a mentesítésből most itt gyakorlatilag egyfajta baráti tanácskozás lett kevés résztvevővel. Mi örömmel veszük azt, amit a biztos úr a közös vállalkozásokról mond, de szeretnénk, hogyha a bizottság sajátjai nak tekinteni ezeket a közös vállalkozásokat, és jobban odafigyelne rájuk végül, és költségvetőség nem olyan óriási. Ezek kis költségvetések, és ezek általában átláthatóbbak kellene, hogy legyenek a normál helyzetben. Ami a tanácsot illeti. Botrányos szerintem, hogy a tanács a saját kötelezettségét azt ugyanis, hogy valamennyi Európai Uniós kiadást szigorúan el kell számolnia, nem veszi komolyan. Sőt, ajánlásokat kéne a tanácsnak megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban kiadni a pénzeket. Nos, azt látjuk, hogy a legrosszabbak a tanácsi kiadások, a legátláthatatlanabbak, és egyre inkább önmagával kerül ellentmondásba, is az is, ahogyan velünk bánik a tanács ezekben a kérdésekben. Bogovics úrnak adok egy percben szót. Kapcsolja be a mikrofonját. Here will be better. Uh, Na. Köszönöm, elnök úr, a szót. A mentesítés egy normál eljárás, még magáncégek is folytatnak ilyen eljárást, és persze a közintézmények pedig különösen. Hiszen adófizetők pénzéből működnek. Ezért alapvetően üdvözlöm ezt a jelentést, amely a Artemisről és az EIT-ről szólt, és amely megalapítja, hogy 2013 óta történt néhány előrelépés, ezeket a bizottság tudomásul veszi, elismeri. De problémás továbbra is az, hogy a tanács nem hajlandó saját magát átvilágítani, velünk szemben elszámoltathatóvá tenni. Én is azt javaslom, hogy ne fogadjuk el a tanács mentesítését, erre való hivatkozással a tanács legyen felelősebb ezekben az ügyekben. ezt úrnak adok szót, parancsoljam. Köszönöm szépen. Az átláthatóság és demokrácia, elszámoltathatóság fogalmai számukra mindig is fontosak voltak. Az Európai Parlament a szerződésekben azt az elvet követi, hogy külön kell ezen intézmények költségvetését vizsgálni a tanácsétól. De az is igaz, hogy a tanács állam az állam van, és évek óta nem teríti ki alapjait elénk. Pedig ugyanúgy kéne ellenőrizni a tanácsot is, mint bármely más intézményt. De a tanács nem együttműködő, a felvett hitelekről nem ad tájékoztatás, a Residence Palace felújításáról kapcsolatos kiadásokról nem ad információt. Pedig Csendeszki úr a főtitkárhoz fordult, hogy a költségvetés végrehajtása kapcsán erről is beszéljen. Biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő úr. Mint tudja, kollégám Kristalina Gyulkieva biztos asszony nevében beszélek, és az ő nevében szeretném megint csak megköszönni a lehetőséget önöknek arra, hogy a mentesítésekről szóló vitán részt vehetek. Üdvözlöm az önök abeli javaslatát, hogy a, az eh, EIT-nek, illetve a közös vállalkozásoknak megkívánják adni a mentesítést. Amint önök is mondták, jelentős előrelépések történtek mindkét, eh, illetve mindhárom eh, intézménynél az ellenőrzési rendszerek terén, és a bizottság továbbra is tanácssal és támogatással fogja őket ellátni annak érdekében, hogy az európai polgárok, illetve az Európai Parlament aggájaira megfelelő választ tudjanak adni. Köszönöm szépen. Csárnecki úrnak adom meg most a szót. Ha, e, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie nagyon szépen köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégánk! Nagyon különleges pillanata ez az én életemnek, most, hogy szót ragadhatok ismét, majd elmagyarázom beszédem végén, hogy miért. Szeretnék reagálni néhány megjegyzésre, hozzászólásra. Igen, valóban már felmutattuk a Európai eh, Innovációs és Technológiai Intézetnek a sárga kártyát, és jól is tettük, mert amint látjuk, eh, változott, sokkal jobban működik, előrelépést ért el, mégpedig pontosan azért, mert kényszerítettük arra, hogy hatékonyabban dolgozzon. Ami a tanácsot illeti, valóban egy fél évvel ezelőtt olyan helyzet állt elő, amelyben nekik is fel kellett mutatnunk a sárga kártyát, de hiába tettük ezt, képtelenek voltunk bármiféle választ elérni, reakciót elérni náluk. A politikai különbségeken átnyúló jelleggel minden frakciónak az a véleménye, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan. Évek óta ez folyik. Soltész úrnak igaza van abban, hogy az állampolgárok elvárják, hogy erre megfelelőképpen reagáljunk. Én úgy gondolom, hogy ez botrány, és tudom, hogy ez egy erős kifejezés, de igaz, mert egyszerűen a tanács nem hajlandó velünk együttműködni, és évről évre ez ismétlődik. Igaz, hogy ez egy végtelen történet, egy soha nem véget nem érő folyamat. Ezért nagyon határozottaknak kell lennünk, és megrendíthetetlennek kell lennünk, hiszen az Európai Parlament becsületésről van szó, mi felelősséggel tartozunk állampolgáraink és szavazóink felé. Nem adhatjuk fel tehát, nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra annak érdekében, hogy végre rákényszerítsük őket arra, hogy párbeszédet folytasson velünk. És most szeretnék kitérni arra, hogy miért nagyon fontos pont ez az életemben. Éppen most kaptam a hírt, hogy a fiamat a lengyel parlament képviselőjévé választották újra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, és mi is gratulálunk képviselő úr fiának. Ezzel lezárjuk a közös vitát. A jelentésekről holnap fogunk szavazni. Szeret még egyszer gratulálok tehát képviselő úrnak a fia megválasztásához.